Megkaptam a tanács álláspontját első olvasatban, vagyis az indoklást és a bizottság nyilatkozatát a a bizottság és a parlament nyilatkozatát a hagyományos címkézéssel kapcsolatosan, és ez Szeptember 16-án 11 óráig lehet erre reagálni. Most pedig visszatérünk a napi rendünkre, mégpedig Fehér Oroszország Alex Bialacki emberi jogi aktivista letartóztatásának ügye. Ez igen fontos nyilatkozat. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy megszakítom itt az ülést. Egy felhívást szeretnék tenni, míg mielőtt elkezdenénk a vitát Rafa Nesetre szeretnék itt utalni, egy szíriai asszonyról van szó, aki pszichológus és Franciaországban dolgozik, Damaszban, letartóztattak múlt héten, miközben éppen elindult volna Párizs irányába azért, hogy jelen legyen lányának a szülésénél. Szívbeteg, nagyon súlyosan beteg, semmi hír felőle, kérjük elnökünket, Buzek urat, hogy lépjen fel, és tudjuk azt, hogyha nem nevezünk nevükön az embereket, akkor képesek a hatóságok is eltüntetni nyom nélkül az ilyen személyeket. Köszönöm szépen! Thank you. And now we can start with Belarus, arrest of Alex. Most pedig Fehér Oroszországgal kezdjük. Alex Bialacki, emberi jogi aktivista ügyéről van szó, és az ő letartóztatásáról átadom a szót kollégánknak. Nem először beszélünk Fehér Oroszországról, és egyre inkább aggódunk a belarusz emberi jogvédők sorsa miatt. Az egyik oldalon, és ennek nagyon örülök, megállapodtunk abban, hogy a közös állásfoglalásban aláhúzzuk azt, hogy a belarusz hatóságok felhasználják a nemzetközi együttműködést de közben a lengyel és litván hatóságok pénzügyi információit is. Ez viszont a terroristákra, kábítószer terroristákra és a bűnözőkre vonatkozott. Ők viszont a demokratikus ellenzékre és az emberi jogvédőkre is alkalmazzák, akik a belorusz civil társadalomért tesznek. Ezt el kell ítélni, és a litván és a lengyel hatóságok, viszont a pénzügyi hatóságok felelősen jártak el. A közös nyilatkozatban viszont a Bank of Scotland és más európai bank fellépését is elítéljük. A Lukasenko rendszer igen súlyos rendszer, bár ezt a tevékenységet elvileg illegálisan végzik, mégis meg kell kérni a különböző bankhatóságokat, hogy a belorusz hatóságokkal pénzügyi együttműködésnek vessenek véget. Ez fontos aspektus, és úgy járjunk el, mint ahogy a múltban is tettük a diktatórikus rezsimekkel. Tanók úr, egy percben. A jelenlegi helyzet valóban sajnálatos Belarusban. 20 éve dőlt össze a Szovjetunió. Lukasenko mindez ideig Európa határán még mindig a brutális erő alkalmazását tartja jónak, az üldözést, az aklatást, a békés ellenállók, ellenvéleményt vallók ellen. Ezt nem lehet tolerálni. A múlt évben is tudjuk, mi történt a tüntetéseken Belarusnak úgy kellene eljárnia, mint az összes többi régi szovjet köztársaságnak, azért, hogy majd az európai nemzetek családjához csatlakozhasson, ahova tartozik. A választások után a belarusz közvélemény készen áll mindenre, de nincs átmenet. Az EU-nak erőteljes üzenetet kell közvetítenie. Az ECR frakció úgy gondolja, hogy a demokratikus ellenzékkel együtt kell érezni, és a közös felelősségre vonást kell követelni, valamint a célzott szankciókat a rendszer, a rezsim ellen. Be kell fogyasztani a pénzügyi támogatást a rezsim számára, és a jogtalanul bebörtönzötteket, akik politikai ellenállók, szabadon kell, határ, szabadon kell bocsátani, mégpedig azonnal, hiszen nincsenek ellenük vádak. Még elnökjel, volt elnökjelöltek is vannak közöttük. Belarus olyan ország, ahol kultúrát emberek laknak, és sokkal többet érdemelnek ezek az emberek, mint a hóhér Lukasenkót. Köszönöm, Palecki úr. Köszönöm, elnök úr. Lukasenko elnök úgy döntött, hogy 11 egy politikai fogvatartottat szabadon enged, őket a december 19-i események kapcsán tartóztatták le. Ez a döntés minden bizonyal nem véletlen volt, ma került sor erre a döntésre, amikor ezt az állásfoglalást vitatjuk meg, és amikor a Euronest közülés első alkalommal ülésezik. Ez egy pozitív lépés, de nem kielégítő. Határozottan el kell ítéljük Alesz emberi emberjogi aktivista letartóztatását, és emlékeztetnünk kell Fehér Oroszországot arra, hogy a párbeszédet csak akkor újítjuk meg ezen országgal, hogyha az összes politikai fogvatartottat szabadon engedik és rehabilitálják. Az Európai Unió tagállamai jobb koordinációt kell, hogy megvalósítsanak a személyes adatok védelme terén a jogi eljárásokban, amikor nem demokratikus országokkal van dolgunk és szeretném felhívni Fejr Oroszország figyelmét arra, hogy reagáljon a bizottság javaslatára, és kezdje meg a vízumdíjak csökkentésével kapcsolatos jogszabály végrehajtását. Köszönöm, Donskis kollega. Nem ez az első alkalom, hogy itt elítéljük a fehér orosz emberjogi aktivisták zaklatását és letartóztatását. A civil társadalom képviselőit Lukasenko fehér Oroszországában. Az emberi jogok eltiprása a rezsim egy állandó jelenvonásáról tanúskodik. Itt azonban a büntető törvénykönyvet használják fel ahhoz, hogy megfélemlítsék az ellenzéket, mint Bieleckit, aki a Viasna Emberjogi Központ igazgatója, akit adócsalás miatt vádoltak. Elnök félbeszakítja, és arra kérje felszólalt, hogy lassabban beszéljen. Természetesen meg kell nézni a rezsimnek, hogy milyen messzire kíván elmenni az emberi jogok eltiprásában, ugyanakkor a az elkölcsi kötelezettség vállásunk mellett az Európai Unió ki kell tartania hogyha elfogadjuk az emberi jogok, a szabadságjogok megnyírbálását Fehér Oroszországban, akkor ezzel kedvezünk Lukashenko rendszerének. Az emberiség, mi magunk a vesztes, oldalára, vesztes oldalára kerülünk. Reagálnunk kell erre a felháborító igazságtalanságra, még határozottabban, mint ahogyan azt korábban tettük. El kell ismerjük, hogy egy szégyenletes tény ez. A Bielecki ellen felhozott vádak személyes adatokat használtak fel, olyan adatokat, amelyeket a lengyel és a litván hatóságok bocsátottak rendelkezésre a két oldalú megállapodások értelmében. Nem beszélhetek Lengyelország nevében, de litvánként beszélhetek, és őszintén sajnálom azt, ami Litvániában történt, az igazságügyminisztériumban. De még így is ez nem menti fel a fejrorosz hatóságokat a felelősségük alól nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy ők ezt így megúszhatják, hogyha technikai hibákra hivatkoznak az Európai Uniót okolva. Bieleckit szabadlábra kell helyezni, és ez meg is fog történni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Donskis úr. Preda úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Az újságok jelezték, hogy a Belarus nemzeti valuta 40%-kal veszített értékéből a válság miatt. Viszont az újságok azt nem említették meg, hogy Belarus tervgazdaságot folytat, amely mindenképpen halára van ítélve. A tervezett vagy tervgazdálkodás a politikai represszióval jár együtt. Alesz Pilecki letartóztatása egy utolsó láncszem egy sor elítélendő cselekményben. Követeljük szabadon bocsátását, hiszen ő az emberi jogvédő szervezet vezetője Belarusban, és a büntető törvénykönyv azon cikkejét, amely megtiltja be nem jelentett társaságok működését, ezt is törölni kell. Köszönöm. Most pedig a politikai frakciók szólnak hozzá. Sógor úrral kezdjük a néppárt részéről. A Bielecki által vezet... Mikrofon, please, mikrofon. Mikro... Mikrofon kérnék szépen, mikrofon kérnék szépen

Bepp úr a szocialisták frakciója részéről. Tisztelt elnök úr, Fehér Oroszországban lábbal tiporják az emberi jogokat, és megzavarják az ellenzék, illetve a sajtó munkáját. Az elnökségi választásokat követően az ellenállókat, az ellenzékieket több éves börtönbüntetésre ítélték. Van egy nagyon közismert személyiség, akit szintén letartóztattak, és ez csak egy példa arra, hogy a rezsim hogyan jár el. Az emberi jogi kötelezettségek, kötelezettségvállalásokat tiszteletben kell tartani, és mindenkinek meg kell adni azt a jogot, hogy szabadon kifejtse véleményét a szabad párbeszédet biztosítani kell. A politikai párbeszédet pedig nekünk fel kell függesztenünk egészen addig, amíg a politikai fogvatartottakat nem engedték tényleg szabadon, és az alapvető emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Köszönöm. Az ALDE nevében Gerbrandi képviselője a szó. Köszönöm, Az Euronest közülését vettem részt, és a belarusz kollégák hozzájárulását szeretnénk üdvözölni. Viszont ez az esemény mindenképpen igen sajnálatos az Euronest szempontjából és Belarus és a belarusz nép számára is. Néhány héttel ezelőtt az elnök bejelentett, hogy az összes politikai fogvatartottat szabadon bocsátják, és kerekasztal megbeszélés kezdődik Belarusban. Most a gazdaságválságban van, vajon emiatt reagált így? Jelacki úr viszont miért nem vehette észre azt, hogy változott a politika náluk? A parlamentnek továbbra is nyomást kell gyakorolni a Lukashenko elnökre, és reméljük, hogy ez mindaddig folytatódni fog, amíg a rezsim nem változik. Hogyha az elítélés nem elegendő, akkor arra is gondolni kell, hogy az egész lakosságnak ez a kívánsága. Következő, Bélan úr, konzervatívok. Köszönöm szépen. Bileckének a letartóztatása, brutális bántalmazása a felháborodás kell, hogy előidézze a lengyel és a litván biztonsági hatóságok is érintettek ugyanakkor ebben az ügyben. Nem tehetjük meg azt, hogy nem reagálunk mindenre. Ferész Oroszországban bekövetkezett és bekövetkező események azt mutatják, hogy van bőven tennivalónk. Nagyon kategorikusan kell, hogy Brüsszel fellépjen Fehér Oroszországgal kapcsolatosan, csak ilyen fellépéssel járulhatunk hozzá ahhoz, hogy a helyzet megváltozzék. Lukasenko úrkot, urat felhívom arra, hogy engedje szabadon valamennyi politikai foglyot. Felhívom az fehér orosz hatóságokat, hogy engedélyezik az összes civil szervezetet és szavatolják a demokratikus jogokat. Követelem, hogy az összes európai intézmény, szervezet fokozza a nyomást a fehér orosz hatóságokon. Köszönöm. Köszönöm, Bélán úr. Versi asszony a GUE frakció részéről. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr az emberi jogoknak a védelmezője és a, a Nemzetközi Emberi Jogi Federációnak, a FIDH-nak a aktivistájaként lépek fel, csak úgy, mint a francia emberjogi hatóságnak, illetve szervezetnek a fellépjenek. Ugyanis tudni kell az, hogy Bilecki az alelnöke a SIDH-nak. Negyedik alkalommal foglalkozunk Fehérországgal itt az idejében. Egyesek azt gondolhatják, hogy túlságosan koncentrálunk néhány országra, pedig nem erről van szó. Tudjuk azt, hogy mennyire súlyos az emberjogi helyzet Fehér és ez a helyzet csak romlik. Annak ellenére, hogy a Vieszát feloszlatták, nem nem tud működni, illetve azért, mert hogy feloszlatták, nem tud működni. Bejegyzésére nincsen lehetőség, jól lehet, azt annak idején bejegyezték. És csak a külföldi kapcsolatok révén tudott a hatóság, illetve a szervezet működni, és gyakorlatilag most az történik, hogy a külföldről átutalt pénzösszegeket a Vieszna javára most vették Gorcsó alá, így szélként a fehér orosz hatóságok. A Ezáltal próbálják lejáratni a fehér orosz hatóságok az összes civil fehér orosz szervezetet, de a dolog még ennél is súlyosabb. Ugyanis arról van szó, hogy azzal vádolják Beleckit, hogy olyan információkat szolgáltatott, amelyek nem helyén valóak voltak. És az is nagyon súlyos, hogy a lengyel és a litván hatóságok is adott közlés révén tették lehetővé azt, hogy a fehér orosz hatóságok letartóztassák Beleckit. Azt hiszem, hogy ez messze menően érinti ezen országokat. Biztos asszony, azt kérem, Erdogan, hogy gyakoroljon nyomást a kormányok felett azért, hogy ilyenfajta esemény ismételten ne következhessék be, és lehetőségé legyen arra, hogy minél hamarabb szabadlábra kerülhessen Alex Bielecki. Köszönöm szépen, Posselt úr, a következő hozzászóló. Elnök úr, követeljük Bielecki úr szabadon bocsátását, és azt is, hogy a demokratikus ellenzéket és a szabad médiát nyomatékosabban támogassuk Fehér Oroszországban, és persze elvárjuk a jogállamiság meghonosodását is. Nem szabad túl sokáig szemet húgynunk az események fölött, ahogyan az Afrikában is történt, főleg, hogy egy diktatórikus rezsimről van szó Európában. Éppen ezért nagyon fontos volt, hogy már a legutóbbi ciklusban is, ugye Desz kollega támogatott, küzdöttünk azért, hogy a déli és a keleti partnerséget elválasztjuk egymástól. Nagyon sok mindent egy kalap alá vettünk, a keleti partnerség pedig kizárólag európai országokra terjez, terjed ki. Ezen a héten most egy fontos lépést tettünk. A cseh elnökségnek hálás vagyok azért, mert 2009-ben ezt a külön választást, amelyet mi mindig is akartunk, a prágai csúcson valóra váltotta, a lengyel elnökség pedig a hónap végén nagyon hatékony módon erre fog majd építeni. Ez döntő fontosságú, ugyanakkor ez egy akadály, akadálya szembesül, ami Fehér Oroszország nem egy demokratikus ország, úgyhogy demokráciára van szükségünk, hogy végre Európa ezen része is teljes mértékben integrálódjon munkánkba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Geringer Zodenberg kollega. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Alex Bielacki letartóztatása Minszben augusztus 4-én ismét bizonyítja, hogy milyen rossz az emberi jogok helyzete Belarusban. Ő emberi jogvédő, aktivista, és nagyon nagy hozzájárulást adott ahhoz, hogy biztosítsa egy sor ember jogát ebben az országban. Az, hogy őt adócsalással vádalják, ez is felháború, felháborító, mert ezt a bűnügyi rendőrség használja ezeket a vádakat, de a civil társadalom ellen irányulnak. Velacki úr csak egy eset, a sok egyéb belarusz eset közül. Itt ebben az országban a média személyiségeket, aktivistákat, emberi jogi aktivistákat kipécézik és üldözik követeljük, hogy a hatóságok azonnal bocsássák őt szabadon, és fejezzék be az emberi jogvédők zaklatását az országban. Köszönöm, Göringen asszony. Jöttem, aki asszony a következő hozzászóló. Nem először fordul elő, és sajnos feltételezem, hogy nem is utoljára, hogy a belarusz emberi jogi helyzetről tárgyalnunk kell. Alex Jelacki esete különösen aggasztó, és ez az emberi jogok megsértése hosszú listáján az egyik legújabb eset. Alex Bialacki úr és emberi jogvédő központja, a belarusz hatóságok célpontja, üldözés tárgyát képezi, zaklatás tárgyát. Felhívjuk a bizottságot és Ketrin Estont, hogy ítéljék el erőteljesen az emberi jogok megsértését Belarusban, és támogassák az országban az emberi jogvédőket még fontosabb, hogy felhívjuk a hatóságokat Belarusban, bocsássák szabadon az összes politikai fogvatartottat, és tartsák tiszteletbe a nemzetközi emberi jogi normákat. Köszönöm. Most pedig átadjuk a szót Mastalka képviselőnek. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Támogatom azokat, akik a jobb emberi jogi helyzetért harcolnak Belarusban. Minden országban eleget kell tenni az aláírt emberi jogi egyezmények különböző tételeinek elítélünk minden emberi eh, jog megsértését. Ezeket a törvényeket, szabályokat be kell tartani, de egyelőre ez csak egyoldalú ez a megközelítés. Tavaly egy izraeli kommandó és egy humanitárius konvoj között összecsapás volt, kilenc török állampolgárt megöltek, hatot megsebesítettek, és ebben az évben Albániában a rendőrség ölt meg tüntetőket, sokan megsebesültek, pedig új választásokat követeltek csupán. Szeretnénk kiemelni azt is, hogy nagyon sok európai ország Líbia ellen nem deklarált háborút indított, és civilek százai ezrei haltak meg. Nem gondolják úgy, hogy ez ebben az esetben szervezett kampány Belarus ellen, mikor közben más fenyegetések is vannak. Két megjegyzés. Az ENSZ emberi jogi nyilatkozatát nem 1988-ban fogadták el, hanem az emberi jogok nyilatkozata megjelenésének 50. évfordulóján, vagyis ez később volt. Így pontosan kell idézni a határozat szövegében ezt. Másrészt megjegyzem, hogy nincsenek elegen jelen itt. Egy kék kártya, Masalka úr elfogadja a kék kártyát, poszolt úr részéről, rendben van? Posztolt úr. Csak egy rövid kérdésem volna a kollégához. Nem értettem teljesen azt, amit mondott Lukasenko diktátort védelmébe vette? Köszönöm. E, Nagyon örülnék, ha nem ilyen kettős mércével mérnénk, és ha ugyanazt a megközelítést alkalmazhatnánk az összes országgal kapcsolatban. Elnök, volt még egy kék kártya Breda úr részéről. Nem tudom persze, hogy elfogadja a kérdésemet. Elnök, van tehát még egy kék kártya Breda úr részéről. Szeretném tudni, Mastáka úr, hogy elfogadja ezt a kérdést? Rendben, Breda úr folytassa, parancsoljon. Posselt úrral ellentétben, aki azt kérdezte a kollégánktól, hogy védelmébe vette Lukasenko elnököt, én azt szeretném tudni, hogy Gaddafi pártján áll-e. Odpowiedź. Obávám se. Válasz. Attól tartok, hogy azok, akik összeülekeztek vele a múltban, ők valószínűleg a pártján állnak, én nem szereztem ilyen tapasztalatot a múltban. Elnök, rendben folytassuk, Lizek úr következik. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Szégyen. Szégyen az, hogy az Európai Unió határa mentén letartóztanak egy olyan személyiséget, mint Alex Jelecki, olyan szemét, aki mindig is segítette az üldözött embereket. Az állásfoglalásunk a mai napon megalapozza a későbbi állásfoglalásainkat a jövőben, de valószínűsíthetjük, hogy Lukasenko úr nem olvassa az Európai Parlamentnek az állásfoglalásait. Hogyha ne talán elolvasná őket, akkor sem tulajdonít ezeknek nagy fontosságot. Éppen ezért az európai intézményeket, az európai szervezeteket kell mozgósítanunk azért, hogy ö, tudja, tudja meg Lukasenko és az összes hithű szolgája, hogy emlékezni fogunk a nevükre, emlékezni fogunk arra, hogy ők vetették börtönbe az emberi jogok védelmét. Ami pedig a lengyel ügyészséget illeti, nagyon fontos azt is tudni, hogy kik azok, akik átadták az adatokat, illetve a Bieleckire vonatkozó különböző információkat a fehér orosz hatóságoknak, és mindenképpen mindezt el kell ítélnünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig folytathatjuk a spontán felszólalásokkal. Néhányan jelentkeztek, és Kelly úr következik először. Alesz Bielecki letartóztatása és bebötörzése augusztus 4-én újabb példa arra, hogy milyen állapotban van az igazságügyi rendszer ebben az országban ez lehet, hogy utolsó rúgása egy vég kimúlásra ítélt rezsimnek. Ezeknek a diktátoroknak távozniuk kell, ezt bátorítani kell. Csodálatos emberi jogi aktivistát börtönöztek be adócsalással, ez semmiképpen nem fogadható el, hogyha gyilkossággal vagy erőszakkal vádolnák, akkor ez talán mentség lenne arra, hogy a tárgyalás előtt bebőtörzünk, de nem erről van szó. Szerintem fokozatosan szankciókat kell bevezetni a rezsim ellen azért, hogy eltűnjön. Köszönöm, Kelly úr. Száriusz Volszki úr. I agree with all those condemnations. Egyetértek az összes elítélővel, valóban borzasztó helyzetben vannak az emberi jogok Fehér Oroszországban. Itt azonban a probléma nem egy személy körül forog, Említettük a Euronest közgyűlés nyilatkozatát, amely közgyűlés épp most ért véget egy másik teremben, és én vagyok a Fehér Oroszországgal kapcsolatos munkacsoport társelnöke. Az ellenzéki vezetők zaklatásával fel kell hagyni, és a nyilatkozat tartalmaz azt is, hogy több mint 700 embert letartóztattak, tömegzavargásokkal vádolták a személyeket, illetve börtönbüntetése ítéltek többeket. Elítéljük ebben a szövegben a brutális erőszak alkalmazását, és arra szólít szólítjuk fel a hatóságokat, hogy a civil társadalom megfélemlítésével hagyjanak fel. És a fehér orosz rendszer támogatását is meg kell szüntetni amíg az elnök jelölteket, akiket letartóztattak, nem helyezik szabad lábra. Ugyanakkor, ha valaki, ha szabad lábra helyeznek egy valakit, ezzel nem oldható meg a probléma, Lukasenko ugyanis egyeseket szabadon enged, másokat viszont bebörtönöz. Tehát az igazi megoldás máshol van. És a Euronest közgyűlése nem fogadta el egyébként ezt az állásfoglalást. Ezt szeretném itt jelezni, mert általános ellenállást tanúsítottak öt ország képviselői, ugye Fehér Oroszország nincs jelen, nagyon csekély volt a parlamenti képviselők jelenléte, tehát nem beszélhetünk itt, máshol azonban úgy tűnik, hogy nem lépünk. Ez így nem járható. Elnök, köszönöm, Obermeier úr. Elnök úr, a Alex Bielecki emberjogi aktivista letartóztatása egy nagy csapás az ellenzéki vezetőknek Fehér Oroszországban, és sajnálatos módon Litvánia jogsegélyt nyújt a két oldalú megállapodások értelmében, amelynek ugye célja a pénzmosás elleni küzdelem. Így azonban fehér orosz állampolgárokat kiszolgáltatnak Minsk, Minskbe. A különböző bankszámlákkal kapcsolatos információknak köszönhetően a rezsim le tudott tartóztatni személyeket, és ez az egész ilyen gyorsan megvalósult. Ebből látható, hogyha külföldre közvetítünk banki adatokat, ezeket milyen módon tudják felhasználni. A fehér orosz civil társadalom remélhetőleg nem szenvedett tartós csorbát emiatt, és remélhetőleg Bielecki jogai érvényesülnek. Köszönöm. Eszája hogy ilyen szó. Puhemies, arvoisa komissári, en ole enää pysynyt laskuissa. Elnök úr, biztos asszony, az igazság az, hogy nem tudom már, hogy milyen gyakran beszéltünk már az idén Fehér Oroszország helyzetéről. Most ezúttal Elesz Bieleckiról van szó, ő a Vjasznai Emberjogi Központ elnöke, és elhangzott már, hogy azzal vádolják, hogy egy Vilniuszi bankszámlán helyezett el nagy összegeket, holott pusztán a viasznak központ működésének finanszírozásáról van szó. Ugyanis politikai, politikai elnyomásnak kitett személyek megsegítésére törekszenek és pusztán az a cél, hogy a civil társadalom törekvéseit a rendszer felfüggeszte. Az Európai Uniónak közvetlenebből kell tárgyalnia a rendszerrel. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Alex Belecki, emberi jogi aktivista, és ő a leghíresebb aktivista Fehérországban. Megrendítő az, hogy nemzetközi jogi eljárásokat alkalmaztak ahhoz, hogy letartóztathassák a fehér orosz hatóságok milyen fajta elővigyátosságot kellene foganosítani ahhoz, hogy ilyenfajta jogi nemzetközi eljárásokra ne kerülhessen sor. Úgy tűnik, hogy itt az országok egymással együttműködnek ilyen meg olyan irányba, de vannak olyan együttműködések, amelyek nem szolgálhatnak arra, hogy illegális eljárásokat folytassanak le, amelyeknek a keretében politikai ellenzékről kívánnak diktatúrák információkat szerezni. Márpedig ez történt Alex Bilecki esetében, és más kollega esetében is. Ez azt jelenti, hogy a lengyel ügyész, aki eljárt az ügyben, részese volt ennek a folyamatnak, már különben szankcionálták is az illetőt Lengyelországban. A demokratikus alapelveket érvényesíteni kell. És végezetül ebben a fordulóban Gáler úr szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyosan támogatni azt, amit Szonek kollega az imént kifejtett, a nemzeti adóhatóságoktól egyfajta politikai érzékenységet azért elvárhatunk, ha kétoldalú megállapodásról van szó, főleg, hogyha egy diktatórikus rezsimmel kötnek ilyen megállapodást. Azt hiszem, hogy ez egy intés volt az összes érintett számára, és remélem, hogy ez az utolsó alkalom, hogy egy ilyen vitát kell lefolytatnunk az emberi jogok megsértéséről Fehér Oroszországban. Remélhetőleg hamarosan véget ér ez a rezsim, és később majd a szomszédságpolitikáról beszélhetünk Fehér Oroszországgal, azon intézkedésekről, amelyeket igényel ez az ország ahhoz, hogy demokráciává és gazdaságilag jól működő országá alakuljon. Egyéni személyek sorsát fel kell mutatnunk, és felszólítanám azon kollégákat, akik ezt még nem tették volna meg, csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hogy támogassák a politikai, a politikai üldözötteket, hogy ezáltal is nehezítsék meg a rezsim a rezsim dolgát, mert ez jobb, mint hogyha névtelenségben hoznánk intézkedéseket. Köszönöm szépen, Gáler úr, most pedig a bizottsági a szó hogy nyilatkozzon Bielecki úr helyzetéről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, a bizottság továbbra is rendkívül aggódik a helyzet miatt, és azért, amiért a fehér orosz hatóságok elnyomják a civil társadalmat és a független médiát. Mindannyian említették, hogy nem ez az első alkalom, és valószínűleg nem is az utolsó, hogy itt a plenáris ülésen erről kell beszélnünk. Catherine Ashton főképviselő az év elején több alkalommal kifejtette aggájait a fejrországi fejlemények miatt, elítélte a megfélemlítéseket, a zaklatásokat, a békésen tüntető, a békés emberi jogi aktivisták üldözését, és azt, hogy a független emberjogi központok nem kapnak engedélyezést. A mai vita pedig nyomatékosan Eresz Bielecki szabadlábra helyezését követeli, aki kulcsfontosságú szerepet tölt be a fehér orosz civil társadalomban adócsalással vádolták, azonban ezen vádak nem megalapozottak. A főképviselő és az Európai Bizottság úgy véli, hogy nagyon fontos a hasonló helyzeteket megelőzni a jövőben. Azon civil szervezetek, akiket a rezsim arra kényszerített, hogy EU-s tagállamokban nyissanak bankszámlát, őket kellő védelemben kell részesíteni éppen ezért megvizsgáljuk azt, hogy milyen biztosítékokat lehetne életbe léptetni a célból. Füle biztos júliusban egy kezdeményezést indított el, hogy a belarusz civil szervezetek kapacitásépítését támogassuk, fel, felvéve a kapcsolatot az ellenzékes a civil társadalomban. És koordinációs üléseket is szervezünk Brüsszelben. Időközben pedig támogatjuk és felvállaljuk Bielecki úr perköltségeit. Ez egy különleges támogatási csomag részét képezi. A külügyi szolgálat és a bizottság továbbra is minden rendelkezésre álló eszközt fel kíván használni ahhoz, hogy támogassa Bielecki urat és egyéb politikai üldözötteket, akiket elnyom a fehér orosz rendszer, hiszen említették, hogy többen vannak politikai fogvatartottak szabadlábelezését síkra szállunk, és azt, hogy egy, azért is, hogy kerekasztal megbeszélés jöjjön létre. Ugyanakkor a komoly politikai párbeszéd a kormány, valamint a politikai ellenzék között az országban mindenképpen igényli azt, hogy az összes politikai fogoly rehabilitására sor kerüljön. Általánosságban véve pedig a politikai nyomást továbbra is fenntartjuk, hogy komoly előre lépés történjen az emberi jogok, a jogállamiság, a demokratikus elvek térnyerése érdekében is. Ezért továbbra is hangoztatjuk aggájainkat, hogy, kinevez, hogy nevén nevezzék azokat, akik elnyomják, az, elnyomják a szabadság jogokat, a politikai ellenzéket és a közvéleményt. Az Európai Unió továbbra is mozgósítani fogja a nemzetközi közösséget, hogy beszéljünk az emberi jogok megsértéséről, például a jövő héten, szeptember 20-án az emberi jogi főképviselő tájékoztatást fog adni az ország helyzetéről. Ez egy idei júniusban elfogadott állásfoglalás nyomon követése. Köszönöm Armstrong asszony ezt a világos üzenetet. Kedves kollégák, lezártuk a Fehér Oroszországi napirendi pontot. A szavazás két következő ügy tárgyalása után lesz. Első, Szudán, a Dél-Kordofán és Kéknélős államokban kialakult helyzet. Átadom a szót tanok úrnak, aki megnyitja a vitát.